az Európai Parlament alelnökeik választásával kapcsolatban. A jelöléseket 22 óra 30-ig ma este kell leadni, mégpedig a főtitkár helyettes irodájában, az R00101-es irodában, a Louis Weiss épületben. Most berekeztem az ülést, holnap 9 órakor